So, was wir schon mal machen können, ist... Uh... Amit tehetünk, az az, hogy szavazunk az a trombinnal kapcsolatos szavazást megtartjuk. Ez az első szavazás, amit meg tudunk tartani, a színezékeken és édesítőszereken kívül egyéb élelmiszer adalékanyagokra vonatkozó irányelv. Azt kérdezném, hogy ki támogatja a trombinnak kapcsolatos állásoralást? Ki támogatja? Nos, eh, mivel a szavazógép még mindig nem működik, és eh, a hamisított gyógyszerekről való nem mindenképpen kellene a szavazó eh, gép, ezért azt javaslom, hogy 13-as napirendi pontot hozzuk előre, a színezékeken és édesítőszereken kívül egyéb élelmiszer adalék anyagok, a 92 per 2 LK irányelv mellettenek kiegészítése. Itt csak egy szavazás van, ezért kellene ezt előrehozni. Ha jól hallom, itt van a technikus már, tehát akkor csináljunk egy tesztet most, egy próbát elektronikusan. Most a trombin jelentésről van szó. Ki támogatja az állásfoglalást? It's only voting no. Elnézést, nem tudok igennel szavazni, csak nemmel. A gép nem engedi. <laughs> so, not working. Akkor nem működik, mondja az elnök. Sollen wir er wir wir nochmal an? Wir wiederholen. So, we start again the... Akkor kezdjük előről. Für... Megnyitom a szavazást a trombinról szóló jelentésről. Megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást és működik. 31-en mellette, 21-en ellene, senki nem tartózkodott. Így ezt az állásfoglalást elfogadtuk. So, dann äh, kommen wir zurück. Akkor a tízes napi rendi pontunkra, hamisított gyógyszerek. Ez egy elég hosszas szavazólista, amely önök előtt van. Meg is kezdjük a szavazást a hatos kompromisszummal. Ki van mellette? Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor most lapozhatunk is egészen az ötös oldalig. A jelentés készítő 157-es módosítása következik. Ki támogatja 157-est mellette? Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 17-est visszavonták. Ittre 21 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az angol tolmácsolással történt valami, kérdezem a tolmácsokat, hogy mi történt. Nincsen tolmácsolás. So, wir waren bei ITRA 21. E az ITRA 21-esnél e voltunk, még egyszer szavazunk erről. Ki támogatja az ITRA 21-est? E Ki ellenzi? Tartózkodik? Elfogadtuk. 159 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Itre 23-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Na, akkor ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. Mégiscsak elfogadtuk elfogadtuk, bár kicsit szoros volt. Tizenkilences módosítás két részben. Első rész ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 160. Ez okafogyottá vált. 161-es is. 20-as. Kettő részben. Első rész mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. következő oldalra térünk át. 162 és 163, ittre 25, ezek megegyeznek mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. 166 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette. Ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Lezárjuk a szavazást. 32 melletten, 22 ellene elfogadtuk. Ittre 27 megfelel a 169-nek mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Részenkénti szavazás a 170-esnél első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. A következő okafogyottá vált. 176-os első rész, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elutasítottuk. as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 175 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A 175-öst ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. 24 mellette, 26 ellene, 4 tartózkodás. Elutasítottuk.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 rátérünk a 177-esre, a 178-asra, ezek megegyeznek. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ittre 29 mellette ellene Tartozkodik, elfogadtuk. 23-as részenként, első rész mellette, ellene, Tartozkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. 32 mellette, 22 ellene, egy tartózkodás elfogadtuk. 184 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 185-ös és 186-os egyformák, ki támogatja ezeket, ki ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 187-es, itre 30, itre 31, itre 30-as, 187, itre 30 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Itre 31 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 188 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 189-es itre 32 első része mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 190-es, itre 32-es második része mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Százkilencvenegyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 192 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 193-as részenként első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 194-es okafogyottá vált. Rátérünk a 27-es módosításra első részére, ki van mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk 199 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Itre 34 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 200 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es oldalra térünk rá. 214-es Pródi-tól ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elutasítottuk. 37-es, ittre 37-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 215 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 216 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 218 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. Hát valahogy mégiscsak láttam, hogy ez el lett utasítva 27-28 arányban szoros volt. 219 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 222 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Imkó 11 mellette, ellene, tartózkodik, ezt inkább még egyszer, tehát Imkó 11 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 223-as, 224 ugyanaz mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 225-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 226 okafogyottá vált, a 228-as jön mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 229 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. 29-en mellette, 27-en ellene elfogadtuk. A következő okafogyottá vált. 231-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ittre 38 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 232-es, 233-as, egyformák mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 237 238 egyformák mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 239 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 240, ittre 40, imkó 12, egyformák mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 241, 242 egyformák mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 243 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 244 a jelentés készítőtől mellette. Ellenem. Tartózkodik, elfogadtuk. 246 mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. A következő oldalon folytatódik. 248 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 250 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 252 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 255-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 254 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 256 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 257 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 258, 259, ikkó 13 egyformák mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 260, 261 egyformák mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettőszázhatvanhárom. Kettőszázhatvanhárom és kettőszázhatvannégy mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. 265-266 egyformák mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 267-268, oké, okay, ellenőrizzük a 260, ot és a 266-ot. Also 30 dafür. 34-es, 234-35-ös egyformák, elfogadtuk. Rendben. 267-268 egyformák mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es kitámogatja. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Itre 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tovább a 265-ös következik ki az, aki támogatja, elfogadtuk. ...279 első rész, illetve 280-as első rész egyformák, illetve az IMCO 17-es is ide tartozik első része. Erre fogom most szavazni, ki támogatja ezt a módosítót ellene. Tartózkodás elfogadtuk. ...279 második rész, 280-as második rész, illetve 278-as második része. Imkó 17 második része ezen módosítókat kitámogatja, ellene támogat. Elfogadtuk. Következőre szavazhatunk. 279, illetve 280-as mindkettőnek a harmadik része kitámogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elutasítva. Imkó 17-es harmadik része, ki támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. 278-as harmadik rész, mellette, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. Tovább lépünk a 19. oldalra. 288 Tremopulos Rivázi. Ki az, aki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. Itre 45, Imkó 18 mellette, ellene tartózkodik elfogadva. Itre 46 támogatja, ellenszavazat. Tartózkodás. Elutasítva. Ellenőrizzük, tehát a 46-os itre Lezárom a szavazást. Elutasítva. 1292 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Imkó 19-es következik, ki az, aki támogatja, ellene. Tartózkodás elfogadva. 293-94 támogatja, ellene van 293-94 tartózkodik. Szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrzést tartunk. Lezárom a szavazást. Úgy látom, hogy egy kártyával több van. Jó, így rendben van. Elutasítva. van. 31 ellenszavazattal. 295-ös ki az, aki támogatja. Perello, Rodriguez módosítója. Ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. 296-os mellette. Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadtuk. 298 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 299-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 300-as következik. Ki az, aki támogatja? Ellen, ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadtuk. 301. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. Itt, ittre 48 ki az, aki mellette szavaz, ellenszavazat, tartózkodás. Elutasítva 302, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Itre 49, 303, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 305-ös, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 306307 mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. 308309 mellette ellene e, tartózkodás. Elfogadtuk. 34-es. Ki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elutasítottuk. 310 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös, ki az, aki támogatja? Ellenszavazat. Elutasítottuk. 3.12 mellette ellenszavazat tartózkodás. Elfogadtuk. 313 és ITRE 53-as azonos. Ki az, aki támogatja? ellenszavazott, Tartózkodás. Elfogadtuk. 315. Ki az, aki támogatja? ellenszavazott, Tartózkodás. Elutasítva. 36. Egy első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 316, illetve ITRE 54-es. Támogatja, ellenszavazat, tartózkodás. Elfogadtuk. 317 első rész, ki az, aki mellette van, ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. 317 második rész, ki az, aki támogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadtuk. Egészen a lap aljára lépünk. 323 első rész ki az, aki támogatja. Ellenszavazat. Elfogadva. es módosító következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 323 második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 326, 327 azonosak, ugyanígy az itre 57-es is, egyben tehát mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 328 mellette, ellene Elfogadtuk. 37-es támogatja. Ellenszavazott. Tartózkodás elfogadva. Itt 58 mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. a 23-as lap legalján itre 60-as következik mellette, itre 60-as, tehát mellette, ellene. A harmadik oldalon vagyunk. Ennek az oldalnak az utolsó tétele, mert egyébként minden felette levő okafogyottá válik, de ellenőrizhetjük. Tehát, hogyha az IMCO 19-est elfogadták, akkor minden okafogyottá válik. 23-as oldalon, tehát itre 60-as, ki az, aki mellette szavaz? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadtuk. 338-as támogatja, ellenszavazott. tartózkodás, elfogadva. 224 támogatja, korrigálja magát a, a speaker. 334-es 334-es 334-esre szavazunk, ki támogatja Ellenszavazat. Tartózkodás. E, próbaszavazást tartunk elektronikusan. Ellenőrizzük. Tehát a 342-es és az ITRE 61-es. Ez itt egyértelmű. 31 ellette, 23 ellene akkor a 14-es kompromisszumhoz jutottunk ki, az, aki támogatja ezt, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Három, három, né, 74, elfogadva, 348-as, ki az, aki támogatja, ellenvélemény, tartózkodás elfogadva. 350-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ittre 66 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imko 22-es támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 352 és ITRE 67-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. 353-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 354 és ITRE 68 Mellette szavaz? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elutasítva. 355 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. 356 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Itre 69. Kiszavaz mellette. Ellenszavazat tartózkodás, elfogadtuk. 357, illetve itre 70-es mellette ellenszavazat. Tartózkodás. Ezt ellen fogadtuk el. 43-as. Ezt elfogadtuk. 358 mellette ellenszavazat tartózkodás el, elutasítva. kilenc és itre 71-es. Mellette ellene tartózkodás. Ezt elfogadtuk. Imkó 23-as részenként szavazunk. Első rész Kiva mellette, ellene. Ezt elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás. Ezt elutasítottuk. Ittre 72-es. Ki az, aki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk. 361-es következik mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 44-est visszavonták, 45-ös következik mellette, ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. Imko 24-es, ki az, aki támogatja, ellene van. Tartózkodás elfogadva. 360-as. Mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 365-ös mellette ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. Itre 73-as. Mellette ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadtuk. 364-es. Mellette ellene. Tartózkodik. Elfogadva. os Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 367-es, mellette kiszavaz ellene, tartózkodik, elfogadva. 368-as, mellette ellene, tám, elfogadtuk. 369-es, mellette ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ittre 74-es, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva mondja az elnök. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imko 26-os mellette ellene tartózkodás. Ezt elutasítottuk. Imko 27-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. Imko 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva a 371-es kiszavaz mellette, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. Itre 75-ös, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadva. Ezt ellenőrizzük. Itre 75-ösre fogunk szavazni elektronikusan. A szavazást lezárom. Elég egyértelmű a helyzet. Elfogadva. Az 51-es, illetve az ITRE 1-es következik. Mellette, ellene tartózkodik. Elfogadva. 52-es mellette. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elutasítva. 53-as. Kiszavaz mellette. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. 55-ös a vált, 54-es mellette kiszavaz. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadtuk. Az IMKO kettes következik. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. Hármas. Ki az, aki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. 56-os, ki az, aki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. 57-es, támogató. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. 59-es következik. Ki az, aki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. 61-es ez az ITRE 7 együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadva. ITRE 8-as támogatja ellenszavazott tartózkodás elfogadva. Az Imko 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es oldalra lapozunk tovább. 83-as módosító Parvanova az előterjesztője. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 85-ös támogató ellenszavazat 32-es oldalon a 83-asra szavaztunk, ez volt az első. 69-es nálam nem szerepel a listán, mondja az elnök. Zébald úr. Ez a négyes kompromisszum hatály alá tartozik. Nézzük, hol is tartottam, mondja az elnök. 85-ös következik. Ki az, aki támogatja a 85-öst? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadtuk. 86 azonosak, mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 88-as következik. Támogatja. Ellenszavazat. Elutasítottuk. Következő oldal, 84-es Bartolozzi módosítója. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 89. Támogatja ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. 9-est visszavonták, Imkó 7-es következik, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. A 90-es következik, tehát 90, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. 92-es illetve az ITRE 13-as támogatja ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 93 as következik, támogatja ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. a százas és az ITRE 15-ös azonosak. Részenként szavazunk. Első rész támogatja, ellenszavazat. Tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan. Tehát ITRE 15 első rész. Megnyitom a szavazást. Mondom, első rész, mondja az elnök. Mindenki leadta a szavazatát. 30 mellette, 21 ellen szavazat elfogadtuk. A második rész következik, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ítre 16-os, ki az, aki támogatja? Ellenszavazat, tartózkodás elfogad, elutasítva. 101-es módosító. Ki az, aki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan. 101-esre szavazunk. Úgy látszik, megint plusz egy kártyát dugtak be. Így már jó lesz. 31 mellette, 19 ellenszavazat 11-es következik. Ki az, aki támogatja a 11-est? Ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. 102-es, mellette. Ellen, tartózkodás, elutasítva. 103. És az ittre 17-es együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 104. Ki az, aki támogatja? Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 105 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 108 mellette ellenszavazat elfogadva. 109 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő oldal 110, 122 azonosak, részenként szavazunk. Első rész, mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva, második rész, mellette, ellette, e, ellene. Tartózkodás e, A második részre e, csinálunk egy próbát. Megnyitom a szavazást a második részre. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 28 ellene, elutasítottuk. 14-es következik. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadtuk. 111-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 112 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 113-as mellette ellene tartózkodik elfogadva. Itre 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 114-es mellette ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. Nos, ezzel eljutottunk Marisa Matias jelentésének az egészben történő szavazásához. Megnyitom a szavazást. úgy látszik, hogy az EPP-nek problémája volt a szavazás. Most azonban rendben van, lezártuk a szavazást. 51 mellette nincs ellenszavazat, három tartózkodás. Gratulálunk a tevőnek. Ez egy nagyon fontos jelentés volt. Rátérünk a második lezáró szózáshoz, megintem a szavazást. A jogalkotási állásolásról szavazunk. Szavazotta mindenki. Akkor lezártam a szavazást. 46 igen, senki sem elneztek, ketten tartózkodtak. Gratulálunk Matthias kolléganőnek ehhez a jelentéséhez. Folytatjuk a napi rendünket. A farmakovigilanciával. És Linda McEwan jelentései következnek. wieder alle konzentriert. Most akkor mindenki teljes mértékben tud -e már koncentrálni, mindenki fit-e a következő szavazási körre. Farmakovigilenciával kapcsolatban két jelentés van Linda McEventől. Van egy irányelv, illetve egy rendelet. A rendelettel kezdjük. a napi rendel ellentétben nem az irányelvvel kezdjük, hanem a rendelettel. Regulation áll a szavazólistán. Nos, mindenkinek megvan a szavazólistája, és meg is kezdjük a szavazást az egyes módosítóval. Ki támogatja azt? ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, Nos, úgy láttam, hogy még egyszer el kell mondanom, hogy a rendeletről szavazunk, regulation, és a 34-es módosítánál voltunk, de megismétlem, hogy ki támogatja a 34-est? Ki ellenzi? Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Nos, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk 22-en melletten, 26-an ellene. Hetes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kompromiss Nummer 3. Wer ist dafür? Hármas kompromisszum ki van mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 39-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 9-es. Itre, itre 9-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 40-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 41 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 42 ellene tartózkodik, elutasítottuk itre 10 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ittre 11 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes, Imko négyes mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ittre 13 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Na, akkor ellenőrizzük az ITRE 13-ast. Igen, egyértelműen ez egy elutasítás volt rosszul láttam. Igen, valóban én tévedtem. Akkor ezt elutasítottuk. 48-as. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodik? Nem működik? Csak annyit szeretnék mondani, tisztelt elnök úr, hogy van egy szóbeli módosítás, identification kellene, itt, kellene, hogy itt szerepeljen. Elnök, igen, valóban ez a szavazás része volt, benne van a szavazólistában is. És akkor ezt el is fogadtuk. 47-es Rivázi mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Imkó 5-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. egy szavazás van, ez kicsit furcsa, nem de? Nos, akkor tisztázzuk, Imko 5-ös. Most először az első részről szavazunk, ki támogatja, első rész, Ki ellenzi ezt? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. A titkárság azt mondja nekem, hogy a második részről is szavaznunk kell most. Ki támogatja a második részét az inkótesnak? Ki ellenzi? Tartózkodik? Elfogadtuk. ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A következő oldalra térünk át. 60-as első része McGuinness mellette ellenem tartózkodik, elutasítottuk. 57-es, 58-as megegyezőek mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 60-as második része mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 61-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Étre 16 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62-es Itre 17 egyformák mellette ellene tartózkodik, sajnos elutasítottuk. Imkó 11 első része és a 9-es első része ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. Imkó 11-es második része, 9-es második része mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 63-as, Imkó 12, itt a 18 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Megnyitottam a szavazást. Úgy tűnik, hogy egyel többen szavaztak, most jó. Elutasítottuk 25-28 arányban. egészen lent, 64-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 10-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 65-es, illetve itt a 19 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A kettes B módosítás mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítottuk. Ellenőrizzük. A 2B konszolidált módosítás. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 33-an ellene elutasítottuk. Akkor folytatjuk a 66-ossal mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. 67 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 68-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Itre 20 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 69-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 11-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 70-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 71-es mellette. A 70-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. 30-an mellette, 23-an ellene elfogadtuk. Weil ich sagen muss, dass wegen der Sonne heute el kell mondjam, hogy a napsütés miatt ne- nehéz látnom, hogy mi a helyzet. 71-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 12, illetve a 73-as, illetve a ittre 21-es egyformák mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük Megnyitom a szavazást. Abszolút beendet. Lezártam a szavazást. Das äh, war knapp abgelehnt. Hát ezt äh, elut elutasítottuk, még jó, hogy megnéztük. 72-es következik mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Itre 21. Itre 21 B része mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. 12-es B része, illetve a 72-es B része mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A következő oka fogyottá vált. 74-es, 75-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene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 Elutasítottuk. Dann sind wir bei 77. A 77-eset értünk rá. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodik. Elfogadtuk. 78-as, a 22-es egyformák mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Inkó 13-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcvankettes Lize Ulmer mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Imkó 15 illetve a 85-ös mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Akkor rátérünk a 2A kompromisszumra mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. A 16 és a 17-es egyformák mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ittre egyes helyet. Itre egyes, illetve a 20-as következnek mellette. Ellene tartózkodik, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Akkor rátérünk a kettesre. Ki támogatja a kettest? Ki ellenzét tartozkodik, Elfogadtuk. 19-es mellette. Ellene tartózkodik? Elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Thank you. Wir kommen zu Rátérünk. Fia. A négyesre. Ki támogatja a négyes. Igen. Ki ellenzi, tartózkodik, elfogad. Dann geht's weiter mit dem Kompromiss Nummer 1. Wer ist für Kompromiss Nummer 1? Ki támogatja az egyes kompromisszumot? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. A 33-asnál, illetve az 6-osnál vagyunk. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodik. Elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Akkor rátérünk a végső szavazásra, a teljes jelentésről, Megnyitom a szavazást. Az EPP-nél egyel többen szavaztak. Még mindig egyel többen, most már jó. 52 igen, nulla nem, senki nem tartózkodott, így gratulálunk a jelentés készítőjének, és még a tervezett jogalkotási állásfoglalásról is szavazunk. Mentem a szavazást. Lezártam a szavazást. Ugyanez az eredmény, 52 mellette senki nem tartózkodott, senki nem ellenezte. Tehát most már tényleg gratulálunk Linda meg Evennek. Köszönjük szépen a munkáját a rendelettel kapcsolatban, de még folytatnunk kell a szavazást, és rátérünk az irányelvre a farmakovigilanciával kapcsolatban. Ayuso asszony. Mielőtt még rátérnénk, szeretném visszavonni a 80-as és a 4-es módosítókat. Igen, ezt meg is tesszük. Köszönöm szépen. Egyes módosító kitámogatja. Ellenzé tartózkodik. Elfogadtuk. 72-es, itt a 10 mellette. Ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 75-ös első része mellette ellene tartózkodik. Eltestettük. 74-76 egyformák mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. es mellette ellene tartózkodik elutasítottuk. A 84-es visszavonták. Itt 11-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 81, 82, 83 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 85, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 80-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 87-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 86-os, itt a 12-88-as, ugyanazok mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 89-es, 90-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Itre 13 mellette, 89-90 ellenőrizzük, Lezártam a szavazást. Mindig figyelnünk kell, ezt el lett utasítva. Itt a 13 mellette. Ellene tartózkodik, utasítottuk. 91, 92, 93 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. 95-ös első része mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 94-es első része, ITRE 14 első része mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 94-es második része mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ittre 14-es, 94-es második része mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ittre 14 harmadik része, 95 es harmadik része, Ittre 14-es harmadik része mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 95-ös negyedik része mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Nyolcas mellette ellene Tartozkodik. elfogadtuk. Ellenőrizzük Nyolcast. megnyitom a szavazást. E Az EPP-nél egyel többen vannak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk be kell valljam, hogy 55-en vagyunk, és csak 53-an rendelkeznek szavazókártyával, tehát lehet, hogy nem mindent lehet látni a elektronikus szavazásnál. Van, aki nem szavaz kártyával, és ezért van ez az ingadozás az ellenőrzésnél. 97-es 15 ki támogatja, ellenzi, tartózkodik, elutasítottuk. os első része mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 98-as, 96-as második része mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Itt a 15 második része mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 96-os harmadik része, 99-es, itt a 15 harmadik része egyforma mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 100-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük. A százast ellenőrizzük. Abstimmung beendet. Lezártam a szavazást. Ugyanaz a helyzet. 56-an vannak itt, 51-en rendelkeznek kártyával, 5-en nem tudtak kártyával szavazni, most ez egy el lett utasítva. A százas. A 101-es és a 102-es egyformák mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 103-as mellettem ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kettes A, ki van mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ez számos módosítást megspórolt így nekünk, és a hatos oldalra lapozunk. 118-as Ród Béren mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Imkó 9-es és a 119-es kitámogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 120-as, 121-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Itre 18 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 122-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 122-est. Lezárom a szavazást. 32-en mellette, 21-en ellene elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. A következő oldalon folytatjuk. 134-es masztáka támogatja, ellenzi, tartózkodik, elutasítottuk. Inkó 11-es, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elutasítottuk. Inkó 12-es első része mellette ellenet elfogadtuk. 135-ös Imkó 12-est valaki ellenőrizni szeretné, na akkor ellenőrizzük. Az Imkó 12-es első részét, megnyitom a szavazást, és le is zárom. Elutasítottuk 25-28 arányban. Hát csak azt tudom mondani, amit látok, néha az nem stimmel. 135-ös ajózó van Nova mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Imko 12-es második része mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk, ellenőrizzük. Imkó 12-es második részét ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. Ugyanez az eredmény. Elutasítottuk. Százharminchat itre 20 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 137 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 138-139 mellette, ellene tartózkodik, elfogad, elutasítottuk Ittre 21 és ide tartozott. es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 143-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 144 mellette ellene tartózkodik, e, ellenőrizzük a 144-est. Lezártam a szavazást. 21 en mellette, 30-en ellene elutasítottuk. Imkó 14-es mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. egy a kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A következő oldalon folytatjuk az ITRE 25-tel mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 2B konszolidált módosítás kit e, támogatja, a 2B módosítást, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. Hát most akkor így jó sokat megspóroltunk, és a 11. oldalra lapozunk Imkó 16-os, Imkó 16 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, és ez megfelel és lapozunk a 12-esre, mert ez lepedett sok más módosítót. Erről mind szavaztunk. Imkó 1766 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 167-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 167-est. Abstimmung beendet. Lezárom a szavazást. zu 26-25 arányban elfogadtuk. 168 mellette. Ellene tartózkodik. Ezt elfogadtuk, de hát azért inkább ellenőrizzük a 168-ast. beendet. Lezártam a szavazást nem fogadtuk el. Also von einer Seite. Egyrésztről öt embernek nincs itt a szavazók kártyája, ez a rejték kulcsa. 13-as mellettem. Ellene tartózkodik ellenőrizzük. Beendet. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Elutasítottuk, mondja az elnök. Corinne Lehet, hogy a Corinne lepage kéne folytatnia az elnöki munkát. A Lize Ulmer 169 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum, ki támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. A 14. oldalon folytatjuk Itre 29-es harmadik része, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elutasítottuk. 189 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. False. 190 fällt. A 190-es okafogyottá vált, és a következő oldalon folytatjuk a 195-ös, 196-ossal, itt a 30-assal. Ezek egyformák, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elutasítottuk. 197-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk ellenőrizzük. Most már nem bízik senki sem bennem. 197-est ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 27-en mellette, 24-en ellenem. 200-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 201 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 202 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. 24-en mellene, 27-en ellene elutasítottuk. 203-as mellette. Ellene tartózkodik. Úgy gondolom, hogy ugyanez a helyzet, de ellenőrizzük. Lezártam a szavazást. 30 mellette, 21-en ellene. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 17-es oldal, Imco 25 és 219 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 220-as első része, 223-as első része, ki van mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk Also gut, wegen mir. 220 erster Teil, 223 erster Teil. 221-es első részt ellenőrizzük. 220-as. Egyel több a néppárti szavazó. Most már rendben van. 24 igennel, 27 nem, mert elutasítottuk. 221-es az első részről szavazunk, az ITRE 33-as módosítójáról, tehát az első részről ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 221-es második rész, ITRE 33-as második rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 224-es első rész, ITRE 33-as harmadik rész, mellette ki van, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 221-es harmadik része mellett ki van, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 223-as második rész, 220-as második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. ellenőrizzük az előzőt. 223-as második rész, 220-as második rész ellenőrzése következik. Lezárom a szavazást. 30 igennel, 23 nemmel elfogadtuk. Következik a 225-ös és az IMCO 26-os módosítója. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 224-es második része mellett ki van, ellene tartózkodás elutasítottuk. 221-es negyedik rész, ITRE 33-as negyedik rész, 224-es harmadik rész mellette ki van, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 222-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Imkó 27-es első rész mellette ki van, aki ellenzi, aki tartózkodik, elutasítottuk. 221-es 5. rész, ittre 33-as 5. rész következik, 228-as első részével együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 16-os, az eladó módosítója, ki támogatja, ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. 227-es első rész mellett ki van, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 221-es, 7. rész, 228-as második része mellett ki van, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Itre 33-as hatodik része mellett ki van, ellene tartózkodás elutasítottuk. Imko 27-es második rész, ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 226-as kiszavaz mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük, 226-ost ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 28 igennel, 22 nemmel elfogadtuk. 227-es második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 221-es nyolcadik rész mellette ki van. Ellene ki tartózkodik, elutasítottuk. 221-es 9. rész, 229-es, ittre 33-as 7. rész, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 230-ast kitámogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Imko 28-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Imko 29-es első rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 231-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 232-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 239 első rész, 241 első rész azonosak mellettük, ellenük tartózkodás elutasítottuk. Ide tartozott az ITRE 34-es módosítója is, most lapozhatunk. 240-es első része mellett ki van, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Még egy pár hasonló van, Buszai, Rivázi, Delvo, Itre, ki van mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítottuk. Imko és Juven azonosak, mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. Az Imko és a Juven módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Tehát az INKO 29-es második része 233-as zsűvenféle módosítóról szavazunk. Imko 29-es második része zsüvenféle módosító 233-as számot viseli, ezekről szavazunk. clair Voilà. Convaincante. Voilà. Igen, meggyőző az eredmény. A 234-es, 235-ös és a 17-es azonosak, ki van mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. 240-es, harmadik rész, mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 241-es harmadik rész, ITRE 34-es harmadik rész, mellettük, ellenük tartózkodás elutasítottuk. Imko 30-as és a 237-es következnek mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 240-es negyedik rész, 241-es negyedik rész, ITRE 34-es negyedik rész, 239-es harmadik rész következik, mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítottuk. ITRE 34-es ötödik rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 236-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 238-as, nem? Igen, ugyanaz. 239-es negyedik rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Itre 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. es első része mellett ki van. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 242-es második rész B, e, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 242-es harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 242-es negyedik rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 242-es ötödik rész mellette ki van, ellene tartózkodás elutasítottuk. 242-es hatodik rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 245-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 247-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 246 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 244 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Imko 31-es és a 243-as mellettük ellenük tartózkodás elutasítottuk. 248-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Imko 32-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük az IMCO 32-es módosítóját. Lezárom a szavazást. Hát elég szoros. 26 igennel, 26 nemmel utasítottuk el. 18-as mellette, ellene, elfogadtuk. Imko 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 249-es első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 250-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 250-est. Lezárom a szavazást. 26 igennel, 24 nemmel, két tartózkodással elfogadtuk. Még 19-es következik, mellette ellene elfogadtuk, 249-es második rész mellett ki van ellene elfogadtuk. 249-es harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 251-es mellette, ellene, A néppárt ellene van, vagy nem? Ellenőrizzük. 251-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 26 igennel, 26 nemmel megint csak elutasítottuk. 21-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette. Ellene ellenőrizzük a 22-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 26 igennel, 27 nemmel. 23-as következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 252-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Itt 37-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imko 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk ezt is. 253-as első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 254-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es második rész, az előadói, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Imko 35-ös, 253-as második rész, azonosak mellettük, ellenük tartózkodás elutasítottuk. 255-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 256-os mellette, ellene, ellenőrizzük a 256-ost, Lezárom a szavazást. 27 igennel, 26 nemmel elfogadtuk. hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 258-as. Itre 38-as mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Huh? Hm? Tehát a 258-ast és az ITRE 38-as első részét ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25 igennel, 28 nemmel elutasítottuk. 259-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 27 igennel, 26 nemmel elfogadtuk. 260-as. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 26 igennel, 26 nemmel, igen szoros mezőnyben elutasítottuk. Ittre 38-as második rész. Ki van mellette? Ellene. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 25 igennel, 26 nemmel elutasítottuk. 261-es. Ki van mellette? Ellene. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 25 igennel, 27 nemmel elutasítottuk. A 262-es és a következő harmadik része 8-as kompromisszumra szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 263-as Snell hátféle mellette ellene tartózkodás. Hát, sajnálatos módon elutasítottuk. 4B konszolidált módosító mellett ki van, tehát a 4B-ről szavazunk. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 264-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. De azért ellenőrizzük a 264-est. Lezárom a szavazást. 32 igennel, 18 nemmel elfogadtuk tehát. 265-ös mellette nem, ez okafogyottá válik. Tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az IMCO 36-os, 267-es, 268-as következik, mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 269 és ITRE 39-es következnek, mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítottuk. 266-os Áder úr módosítója, ö, okafogyott, illetve mellette, ellene, ellenőrizzük, 266-osról szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. 26 igennel, 27 nemmel elutasítottuk. Imko 37-es mellette, ellene ellenőrizzük, tehát az Imko 37-esről szavazunk. Lezárom a szavazást, 29 igennel, 24 nemmel elfogadtuk. 270-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 31 igennel, 22 nemmel elfogadtuk. Következnek a preambulum bekezdések, 30-as módosító mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 27-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 29 igennel, 24 nemmel elfogadtuk. Itre egyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Huszonkilences. Mellette a 29 szavazunk. Ki van mellette? ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 27 igennel, 24 nemmel elfogadtuk. A 28-as okafogyottá válik, tehát jön a 4A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 32-est, Lezárom a szavazást. 21 igennel, 32 nemmel elutasítottuk. 34-es következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Itre kettes ellenőrizzük a 35-öst. Lezárom a szavazást. 27 igennel, 27 nemmel. Elutasítottuk. Itt rekettes Mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Kettő c kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. a lap alján az 1B kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig az 51-es következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az IMKO 4-es következik, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 53-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 3-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös és 56-os mellettük ellenük tartózkodás elutasítottuk. Ide tartozott az ITRE 6-os is, most jön az 57-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Ötvenkilences első rész, ellene tartózkodás elutasítottuk. 58-as első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó 5-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 59-es részeként szavazunk. Első rész ellene elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most az ötös következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es, itre 7-es mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 28 igennel, 26 nemmel elfogadtuk. 66-os, Imkó 6-os mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 67-es mellette, ellene ellenőrizzük, a 67-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 29 igennel, 23 nemmel elfogadtuk. Most jön a hatos, mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 71-es és ittre 9-es mellettük. ellenük. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 26 igennel, 28 nemmel elutasítva. Imkó 7-es mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 26 igennel és 26 nemmel elutasítottuk. Hetes módosító következik, mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk. Hát fantasztikus volt mindenki. Kiváló kitartásról tettek tanúbizonyságot, úgyhogy az egész jelentésről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 49 igennel, senki nem szavazott ellene, öten tartózkodtak. A jogalkotói jelentés tervezetről szavazunk most. A következő lépésben állásfoglalásról. Lezárom a szavazást. Ugyanez az eredmény. 49 igen, senki ellene, 5 tartózkodással. Gratulálunk Linda McEvennek, az előadónak, nagyon köszönjük a munkáját. Jól dolgoztunk ma délután, és ma délután 15 órakor. Hát még nem fejeztük be. Még előttünk van a vegyi ügynökségbe, Helsinki-be ellátogatott küldöttségnek a jelentése. De nagyon fontos ügynökség a munkánkban. Right. So, die Kontaktperson zu Escher ist Satu Hassi. E, az EK-val kapcsolatos kontakttartó személy, kapcsolattartó személy, az Satu Hassi. Ich möchte Satu Hassi bitten, uh, über unseren Bericht, über unseren Besuch in Helsinki. Tehát megkérem Satu Hassit, hogy röviden beszéljen a delegáció útjáról. <laughs> Köszönöm szépen. Kicsit meg vagyok ö, lepődve, de az a helyzet, hogy előre nem tájékoztattak arról, hogy jelentést kell majd tennem, nem készültem fel erre. Bizonyos dolgokról tudnak beszélni, Természetesen a vegyi ügynökség, a vegyi ügynökség most azon dolgozik, hogy egy jogszabályt hajtson végre, ez átalakítja jelentős mértékben a korábbi helyzetet. Nagyon kemény feladatuk van. Költségvetési és szervezési problémákkal is meg kell küzdeniük, de ide sorolhatnám az informatikai kérdéseket is. De ami azt illeti, a jelentés követő vita során szerettem volna megemlíteni egy problémát, amelyet a bizottság korábban jó néhány alkalommal szóba hozott már, nevezetesen Eh, a különféle anyagoknak a kvázi jelölt listája, hogy nevezetesen eh, mely anyagok eh, kerüljenek fel az engedélyezési listára. Itt az a probléma, hogy jó néhány száz anyag van, ezek nem a petrokémiai iparnak a köztes anyagai. Ezekről már tudjuk, hogy komolyan agodalomra okot adnak. Okot CMR, PBT vagy PPTB, például ezek tartoznak közéjük jelen pillanatban. E, azok az anyagok, amelyek az engedélyköteles listára e, felkerültek, mindösszesen 30, 30-an e, vannak, 30 ilyen anyagról beszélünk. Ebből is látszik, hogy az előrelépés nagyon-nagyon lassú. Az állampolgárok számára az egyik legfontosabb pont a legfontosabb dolog nem következik be, mégpedig az, hogy a fogyasztónak joga van az ismeretek megszerzéséhez, hogy például káros anyagok vannak. Azonban a gyakorlatban e, ez csupán a már felvett e, listán szereplő anyagokra vonatkozik. Az új bizottság hivatalba lépése után e, a Stadjani és Potocsnyik urak, valamint az ágazat képviselői egy fontos megállapodásra jutottak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az általok jóvá hagyott ütemtervben csupán a már ismertek, ismert anyagoknak csak egy negyede kerül fel a listára azok közül, amelyeknek ott volna a helyük. ennek a gondolatnak a hátterében az van, azt ö, találta a delegációnk, hogy a, a bizottság tulajdonképpen két fázisban dolgozza ki a jogalkota, jogalkotás a jogszabályokat. Egyrészt ö, felvesznek egy ilyen jelölt listára különféle anyagokat, a második lépés pedig ez valójában már egy ilyen átmeneti fázisnak kellene, hogy legyen. Tehát úgy tűnik, hogy ők száz százalékig meg akarnak bizonyosodni arról, hogy a listára felvett anyagok közül mindegyik engedélyköteles lesz, és engedélyt kell, hogy kapjon. Az a probléma, hogy a jogszabálynak egy fontos része, tehát hogy a fogyasztónak joga van az ismeretekhez, ez tulajdonképpen kiüresedett ebben az eljárási rendben. Ami pedig, ami ugyancsak fontos volt a mi bizottságunk számára, hogy a látogatás során ráébredtünk, hogy a vegyi anyag ügynökség ugye én voltam egyébként a kapcsolattartó személy. Nos, a vegyi anyag ügynökség állandóan azt mondta, hogy nem igazán tud semmit tenni, mert, mert ez a tagállamok hatáskörébe tartozik, illetve hát állandóan ö, beleütköznek különféle akadályokba, amelyeket a főnökök gördítenek elévők. Most azt mondják, hogy valamivel jobb a helyzet, mint korábban, azonban a haladás így is túlságosan lassú. A vegyi anyag ügynökség ezt mondta, ezt jelentette, hogy nem tudnak, nem tudják felgyorsítani a folyamatokat. Én a magam részéről nem nagyon folytam bele a költségvetési ügyekbe, de a bizottság számára elmondanám, hogy Haug asszony, aki a költségvetési szakértőnk, illetve más tagok, kvázi megdöbbenésüknek adtak hangot, hogy az ECHA mintha meg lenne elégedve a bizottság által végzett munkával. A mi becsléseink alapján oda jutottunk, hogy a rendelkezésre álló forrásokból nem biztos, hogy el tudják intézni, meg tudják valósítani ezt a hatalmas feladatot, amit elébük raktak. Úgyhogy ez talán e, egy olyan újabb témakör, ahol a mi bizottságunknak aktívabb szerepet kell e, vállalnia. De remélem, hogy itt az ENVI bizottságon belül továbbra is aktívan végezzük a feladatot, és ez az anyagoknak az előzetes listája e, ugyancsak egy olyan valami, ahol aktívan kell szerepelnünk, de ugyanilyen fontos a költségvetés kérdése is. Köszönöm szépen Szatú Haszének ezt a spontán jelentést. Azt is lehet mondani, hogy a vegyi anyag ügynökség jól kezdte a munkáját, köszönhetően a finn kormány segítségének is, és az egész start időszak jól kezdődött, és az előzetes bejegyzések feladata óriási feladat volt, több mint egy millió regisztrációt kellett elvégezniük. Most következik a második regisztrációs fázis 2010 novemberében, és akkor mintegy 25 ezer anyagot kell bejelenteni a további vizsgálatok számára. A költségvetési probléma egy olyan téma, amelyel mindenképpen foglalkoznunk kell. Mert hogyha a, a vegyi ügynökség nem kap semmilyen támogatást, akkor nem tudja elvégezni a feladatát, és úgy gondolom, hogy ezeket a pontokat mindenképpen szem előtt kell tartanunk, és a vegyi anyag ügynökség számára megfelelő sort kell létrehozni, amelyet használhatnak. Ehhez még az is hozzátartozik, hogy az ECA, ECHA, tehát az Európai Vegyi még a biocidekkel is foglalkozni fog, tehát ez lesz a következő feladata, a következő terhe a, az ügynökségnek. Erről már beszéltünk, és megvan az ügynökségnél az a potenciál, hogy ezzel foglalkozzanak. Megint ezt mondja, kezdjük a felszorolók listáját. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a kollégának is ezt a spontán helyzetjelentést. Egyébként a látogatást rendkívül jól szervezték meg, köszönet mindenkinek, aki részt vett ebben. Fontos volt a bizottságnak, hogy látta, hogy hogyan készül a jogszabály. Nagyon jelentős feladatot lát el az ECHA. Ezt szeretném, ha mindenki teljes mértékben méltányolná és felfogná. E, azonban a, a listára felveendő anyagokkal kapcsolatban volna egy észrevételem. Lehetséges, hogy azzal indulunk, hogy egyszerűen túlságosan sok is információt tálaltak elénk. Az ECHA talán, hogy úgy mondjam, túlságosan ö, e, nagy hálót vetett ki, túl sok anyag alakú, a, akadt fel ebben. Azt hiszem, hogy már hallottunk hivatkozást arról, hogy a tagállamok maguk is megkeresik az ECHA-t különféle aggodalomra akasz, aggodalomra akadó, aggodalomra okot adó anyagokkal az emberek ugye elolvassák, hogy vannak ilyen aggasztó anyagok, aztán egyszer csak ráébrednek, hogy az LCHA e nem kezeli ezeket kiemelt problémaként. A másik dolog, ami fontos, Európa szerte a KKV-k számára ez nagyon fontos hatást fejt majd ki, ezt is figyelembe kell vennünk, meg kell osztanunk az információkat, Eh, és oda kell figyelnünk, hogy eh, a dolgok működnek-e, illetve az, hogy eh, nem lesznek-e a KKV-k számára negatív kihatások. Nos, elnök úr, ezt a néhány dolgot szerettem volna megejt, megemlíteni, de általánosságban elmondhatom, hogy az ech annál tett látogatásunk nagyon hasznos volt. Hát, hát, Köszönöm szépen, valóban az a benyomásunk, hogy nagyon nagy elkötelezettséggel dolgozik az ügynökség, információkat ad a, az iparák számára, ezen kívül koordinációs feladatokat is eh, ellát. Van még egy probléma, amit mindenképpen meg kell oldanunk eh, itt, illetve a tagállamoknak a hozzájárulása ugyancsak egy másik gyenge pontot eh, jelent. Az ügynökség igazgatóját meghívtuk, hogy a novemberi kemény időszak után ebben az évben jöjjön el hozzánk majd a szabadságunkba, és számoljon be erről a fontos szakaszról, illetve arról, hogy hogyan folyik a munka náluk. Kívánna valaki még hozzászólni? Ha nem, úgy látom, hogy mindenki kicsit kifáradt a mai szavazás miatt, akkor be is fejezzük ezzel a mai délelőtti munkát, és háromkor találkozunk. Az ülésnek vége.